téma. A bizottság alelnöke külpolitikai főképviselő nyilatkozata az Ukrajna politikáról. Eston asszony nem tudott velünk maradni. A kérdést így Stefan Führer biztos fogja ismertetni, akinek megadom a szót. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, és elnézést kérek, ki kell mentenem Kathy ashton aki megkért, hogy helyette osszam meg önökkel azt, amit ő akart elmondani. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon örülök ennek az alkalomnak, hogy a jelenlegi helyzetről, az ukrajnai helyzetről nyilatkozatot tehetek. Három fontos, közelgő esemény fényében beszélek erről a miniszteri szintű EU-Ukrajna találkozóról, október 26-a, helyi hatósági választások október 21-e, illetve már a november 22-i EU-Ukrajna csúcs, amire Brüsszelben kerül sor. Ukrajnában több választást is tartottak, szabadságjogok jobban érvényesülnek, a választások lebonyolítását a nemzetközi normák szerint tudták végrehajtani. A társadalom és a média diverzifikációja megtörtént az emberi jogok terén is van elmozdulás a fejlemények következményeként illetve eh, annak következményeként, hogy az egymás követő kormányok nagy hangsúlyt helyeztek az EU-val való kapcsolatokra, az EU-Ukrajna kapcsolatok jelentős lendületet kaptak. Ezt leginkább az tükrözi, hogy milyen ambíciózus és milyen eh, messzire tekintő társulási eh, egyezményről tárgyalunk most Ukrajnával. Ennek az a kettős célja, hogy politikai társulás alakuljon ki, és gazdasági integráció az Európai Unió és Ukrajna között. Janukovics elnök és kormánya egy sor jelentős gazdasági reformot kezdett meg az elmúlt országokban, ezeket csak dicsérni lehet. Ezek között említeném a közbeszerzési törvényt, amely fontos szerepet kell, hogy játszon a korrupció elleni küzdelemben, illetve a nagyobb versenyt, jobb versenyt teszi majd lehetővé. A gázszektor újra szabályozása lehetővé teszi, hogy Ukrajna az energiaközösségi szerződéshez hozzájáruljon az IMF-fel egy standby hitelről is megállapodást sikerült kötni. Ez kritikus fontosságú lépés a makroökonomiai stabilitás, az átláthatóság és a növekedés beindulása szempontjából így a növekedés fenntarthatóvá válhat. Az ukrán kormány bizonyos szintű stabilitást is megvalósított, az ukrajnai politikai infrastruktúrára ez nem mindig volt jellemző eddig. Az effektív ország irányítás így javulhat. Ugyanakkor aggódunk amiatt, hogy folyamatosan és széleskörűen olyan jelentéseket kapunk, miszerint a demokratikus elvek és alapvető szabadságjogok nem érvényesülnek, a média szabadság, a gyülekezési szabadság és a szervezkedési szabadság sérül. Tisztelt képviselők, ezeknek az alapvető értékeknek a tiszteletben tartása nélkülözhetetlen, hiszen az egyéni szabadságjogok is ezen múlnak, illetve a gondolatok, az elképzelések valós versenyekkel, hogy kialakuljon. Teljesen nyitott, innovatív, versenyképes társadalmat kell kialakítani. Október 1-én az Ukrán Alkotmánybíróság ítéletet hozott, amivel a 2004-es narancs színű forradalom alkotmányos változásait fordították vissza. Ukrajnának széleskörű alkotmányos reformra van szüksége, inkluzív reformfolyamatra. Azra is rámutat ez az esemény, hogy az Európai Parlament idén február 25-i állásfoglalása értelmében is effektív és hosszú távú ö, fékek és biztosítékok rendszere kell, hogy kialakuljon az ukrán demokráciában. Az Európai Unió és a tagállamai számára az emberi jogok tiszteletben tartása, a demokratikus alapelvek és a jogállamiság olyan elvek, amelyek összekötnek bennünket, és amelyek nem sérülhetnek. A kulcsfontosságú partnereink esetében is igaz ez, így Ukrajna esetében is. Ukrajna megítélése ezen értékek tiszteletben tartásán fog múlni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Most pedig következnek a frakciók szószólói. Először is az EPP részéről két percben Gáler úrral kezdjük. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Kedves... Köszönöm szépen. Az eh, ukrajnai kérdésről van szó, és nagyon nyugtalanító eh, beszámolókat kaptunk, és ezért eh, szeretnénk a helyhatósági választások előtt beszélni erről a kérdésről. A gazdasági reformról majd később fogunk beszélni. Beszélnünk kell arról, hogy a titkosszolgálatok az embereket elnyomják, illetve, hogy megfélemlítésekre kerülnek sor, kerül sor. Ezeket nem gondolhatjuk, hogy ezeket a gazdasági helyzetről szóló pozitív jelentések kiegyenlítenék, vagy kompenzálnák. Azok, akik ma Ukrajnában véleményét meghatározó emberek, azok ne gondolják azt, hogy azért, mert esetleg korábban is voltak már problémák a korrupcióval kapcsolatban az ukrajnai kormány szintjén is, attól még ők ezt most megúszhatják. Azonban nem engedhető meg azt, hogy megfélemlítsék akár az egyházat, katolikus egyházat, akár a fiatalokat, a titkos szolgálatok. Elfogadhatatlan az, hogy az üzemekben leállítják az áramot, elkoboznak bizonyos számítógépeket, eszközöket. Ennek módszere van. Horsakovszki úr vezeti a titkosszolgálatokat, ennek sajtó, neki sajtó impériuma is van, és megfigyeli az összes hír szolgálatot. Nem beszélhetünk esélyegyenlőségről a választások előtt. Az ellenzéket kizárják, marionettpártokat hoznak létre, és egyeseket nem engednek választáson indulni. Kievben a járási tanácsokat egyik napról a másikra megszüntették, tehát itt nem lesznek helyhatósági választások, attól féltek, hogy ott az ellenzék nyert volna. Az európai tapasztalatot szeretnénk itt felhasználni. A tagállamok döntő jelentőségű javaslatokat hoztak, és intézkedéseket fogadtak el európai reformok érdekében, jogállamiság érdekében, a versenyképes piacgazdaság érdekében és az európai gazdaság, integráció érdekében, és reméljük, hogy e, Ukrajna követ bennünket ezen az úton. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, Gáller úr. Milánszki úr felmutatott egy kék kártyát. Tényleg kérdést szeretne feltenni Gáler úrhoz? Erről van szó? Igen. Gáler úr elfogadja a kérdést. Úgy látom, hogy igen, akkor Milánszki úr, öné a szó. Mikrofonó. Kérjük, hogy a mikrofont kapcsolja be. Köszönöm szépen, hogy elfogadja a kérdésemet, mert mindig kellemesebb ilyen alapon elindítani egy vitát. Elég sötét képet festett most Ukrajnáról. Kínával is összevetette. Valójában ennyire nehéznek látja a helyzetet? Hogyha ezekből a kemény vádakból indulunk ki, akkor úgy tűnik. Pani sprawiedliwe dla Ukrainy. Dziękuję bardzo. Igen, 30 másodpercben kérem, hogy válaszoljon. Annyit mondtam, hogy a gazdasági prosperitást autoriter uralkodói módszerekkel akarják elérni. Ezt ismerjük már Kínából is, nem hasonlítottam azonban össze ezeket a dolgokat, és én csak annyit mondtam, hogy ez nem európai módszer. Amit felmutattam, az a kép, az reali, realitásokon alapul, és egyszerűen még meg kell várni ennek a hatását. Köszönöm szépen, Kaminski úr. Egy percre tudok szót adni önnek, de kérem, ne most kezdjék el a vitát, illetve nem sokára öné lesz a szó, de most először Severin úré a szó. China is a very important country to us Köszönöm szépen, elnök úr. Ukrajna nagyon fontos számunkra és rengeteg kihívás áll előttünk. Én megköszönöm az Európai Bizottságnak azt, hogy ilyen tökéletesen írták le a helyzetet, és ennyire tökéletesen beszámoltak a mi várakozásainkról is. De itt új kormányt választottak, tisztességes, szabad választásokon, amelyet mindannyian elismertünk. És azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy hagyjuk ezt a kormányt, hogy teljesítsen. Ne ítélkezzünk előre a mandátum első perceitől kezdve tegyük félre az előítéleteket arra vonatkozóan, hogy teljesít a kormány vagy sem. A vita lényege az inkább az, hogy nekünk van itt problémánk. Túl gyorsak voltunk, amikor ketté választottuk itt a politikusokat, a haladó szellemű, nyugatot támogatók és a többiek közé. És most ugye nem a nyugatot támogatók vannak hatalmon, elég nehéz az idézőjelben keletet támogatók elfogadnunk, és az ő európai várakozásaiknak megfelelnünk. Azt hiszem, elnök úr, ebben a vitában ma ez az igazi probléma. És azt hiszem, meg kellene, hogy értsük, hogy a valódi Európát támogatók azok, akik Ukrajnát támogatják, akik megteremtik a jogállamiságot, a demokráciát és az európai modernizációt megvalósítják az országukban. És én azzal zárnám, hogy megkérem a kollégákat, hogy döntsenek az állásfoglalás elhalasztásáról, amelyet el kellene itt fogadnunk, mert szerintem ez az ország most választásokra vár, tárgyalások is lesznek, nem szabadna ilyenkor állásfoglalást elfogadni egy politikai folyamat kellős közepén, amikor még nincsenek is tények, amelyek a rendelkezésünkre állnak. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. A liberális frakció részéről két percben képviselő asszony kap szót valóban sok gyengeség hangzott el, illetve a keleti szomszédunkkal, Ukrajnával is valamit kezdeni kell. Európát szövetségesének vagy problémának tekinti, és fordítva is ez a helyzet, pragmatikus helyzet előtt állunk, és a közös pontokat kell megtalálni, egyetértésre kell jutni a programjainkat illetve A gazdasági együttműködés mindig is Európa legerősebb fegyvere volt a nagyobb integráció érdekében, és ennek a pragmatikus megközelítésnek köszönheti a sikerét Európa 1956 óta. Tehát mind az intézményi és a gazdasági reformokra kellő figyelmet kell fordítani párhuzamosan. Csak ez a két úton haladó párhuzamos megközelítés indíthat el egy jótékony hatású ciklust, egy pozitívan erősítő kört. És ennek érdekében egy egészséges vállalkozási környezetet, egy működő piacgazdaságot kell ösztönözni Ukrajnában. Például a vagyonügyi és az áfa melletti támogatásunkat, a korrupció elleni küzdelem melletti támogatásunkat kell hangsúlyozni, és a reformok mentén kell folytatni a tárgyalásokat, hogy a szabadkereskedelmi térség minél szélesebb legyen, és Ukrajnával egy kedvező energetikai megállapodást tudjunk kötni. A WTO-ba való felvételét üdvözölni kellene az európai gazdasági normáknak a betartását várhatjuk ettől Ukrajnában, és az FTA folyamatos halogatása és a pozitív önerősítő körnek az elindítása eh, a megfelelő módszer. Köszönöm. Köszönöm, Váli asszony, és most pedig Harms asszony kap három percben szólt a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy azt az aggodalmat, amely a nem demokratikus eljárást illeti Ukrajnában, ezt osztom ezt az aggodalmat. Egyre több jelentést kapunk arról, beszámolót kapunk arról, hogy újságírókat eh, elnyomnak, véleményüket nem jelentetik meg, eh, fenyegetnek, fenyegetik eh, a nem kormányzati szervezetek aktivistáit, azokat, akik a demokratikus fejlődést támogatják. A titkosszolgálat szerepe is felmerült. És ez aggasztó. A sajtószabadságról, a demokratikus fejlődésről szóló vita azonban szerintem nem a legutóbbi választásokkal kezdődik, és ezt már gyakran is gyakran mondtam, minden vezető, szereplő érintett Ukrajnában kihasználta a hatalmat a saját érdekeinek érvényesítése érdekében. És a hatalommal való ilyen típusú visszaélés egyre komolyabbra fordul és ez aggasztó. Nem teszünk magunknak szívességet azzal, hogyha elfogadjuk ezt az állásfoglalást, anélkül, hogy végig gondolnánk az ukrajnai gazdasági helyzetet, a gazdasági fejlődést. Ugyanolyan nagy aggodalommal figyelem azt, hogy Oroszországnak az ukrajnai gazdaságban, az energiaágazatban való befolyása szisztematikusan erősödik és növekszik. Azt javaslom tehát, hogy holnap se szavazzunk, hanem sokkal mélyebben nézzük meg az ukrajnai helyzetet, miután visszatér a kievi delegáció. Jövő hétvége után, két hét múlva megy oda a delegáció, és utána alaposan készítsük elő ezt a kérdést, és nézzük meg, hogy a parlamentnek mi a véleménye a helyzetről. Sok ukrán barátommal mentem már végig ezen az úton, a demokrácia előtti időkből a demokrácia felé. Ukrajna nagyon jó úton járt. A legutóbbi választások a mi véleményünk szerint demokratikus szabályoknak megfeleltek. Hogyha most nem javul a helyzet, hanem romlik, akkor is fontosnak tartom, hogy gondoljuk végig, hogyan avatkozunk be, vagy beavatkozunk-e egyáltalán. Minden esetre nem tanácsolom azt, hogy a következő ukrajnai látogatás előtt hozzunk döntést. Azt hiszem, hogy a hangunkat jobban meghallgatják, vagy bennünket jobban meghallgatnak, hogyha a helyszínen a helyszínen meggyőződünk magunk arról, hogy mi a helyzet. Azokról a kérdésekről, amelyek a jelentésben is szerepelnek. Az igaz, hogy többen számolnak be arról, hogy egyre rosszabbra fordul a helyzet, azonban nem teszünk magunknak szívességet azzal, hogyha túlságosan gyorsan döntünk, és nem hallgatjuk meg a helyszínen a szereplőket. Köszönöm szépen, most az ECR frakció nevében Kaminski úr kap szót másfél percre. aktywny udział w pomarańczowej rewolucji. Nos, annak idején támogattuk a narancsos forradalmat, az ukrán demokratákat a nehéz időkben. Hangsúlyozni szeretném, hogy az elkötelezettségünk Ukrajnát illetően nem frakciókhoz kötődik, vagy egy adott politikai csoportnak a hatalmon tartózkodásához, hanem az ukrán szabadságjogi állapotok alapján dönthetjük el. Tehát Európai Parlamentként egy lényeges értékrendet szeretnénk védeni. Tehát a az ukrán nép függetlenségét és a szabadságát szeretnénk előmozdítani, valamint az európai értékek terjedését Ukrajna szerte és az emberi jogok érvényesülését. És ebben a háttérben kell látni a jelenlegi helyzetet. Úgy gondolom, hogy ez az állásfoglalás nem segíti ukrán barátaink helyzetét, sokkal inkább Oroszország karjaiba löki ö, Ukrajnát, tehát ö, a nyugattól elfordítja az ukrán közvéleményt. Az európai normákat szeretnénk érvényesíteni Ukrajnában, és szeretnénk, hogyha ezeket a normákat alkalmaznák, és nem szabad, hogy Ukrajnát ö, eltávolítsuk a nyugattól. Az állásfoglalás szerzője az emberi jogi helyzet mellett áll sékra, én ezt nagyra becsülöm, de ennek ellenére bölcsen kell eljárnunk. Köszönöm. Köszönöm Kaminski úr, és Merkel asszony kapja meg a szót. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Belder úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ukrajna a hét elején sajnos nem igazán hízelgő módon került az újságok címlapjára. A szél keletről fúj, és a külföldi befektetők félnek a jogszabályok hiányától Ukrajnában. Nagyon sok vállalatot sajátítottak ki, és ebben a politikusok és a bűnözők egymás kezére játszottak, ezt mondják legalábbis sokan vállalkozók. Az Európai Unió a legfontosabb beruházó 91 óta Ukrajnában. Kérdezem főle biztos úrtól, hogy elismeri-e ezeket a problémákat Ukrajnában, és milyen konkrét intézkedéseket fog a tanács és a bizottság hozni annak érdekében, hogy a legitim, az Európai Uniónak a legitim gazdasági érdekeit megóvják Ukrajnában. Az én pártom támogatja azt, hogy Ukrajna tagja legyen az Európai Uniónak, de legyünk józanok, és az emberi jogok és a gazdasági területén is vizsgáljuk meg a kérdést alaposan. Elnök, köszönöm szépen Belder úrnak. Ezzel lezárom ezt a kor, kört, és egy percre következik Mölcer úr, aki a függetlenek nevében szól hozzá. Néhány hónappal az elnökválasztások után, miután Nukovics úr Nukovics úr a visszatérését ünnepelte, a narancsos forradalom vívmányait elvesztettük. Hogyha hogyha ezt az új helyzetet, az új piacot stabilabbnak tekintik a befektetők, mint a narancsos forradalom után, ez, akkor ez azt jelenti, hogy nem felelnek meg a standardek egy az egyben e, Európa nyugati és keleti része között, és a nyugat-európai értekeket nem lehet egy az egyben átültetni e, Ukrajnában. Az elnök hatalmát erősítik, a parlamentét gyöngítik. Senki nem beszélt arról, hogy már a bírósági döntés előtt is elnökségi rendszer volt. A sajtó szabadságot csökkentik, és a demokratikus sztenderek betartásában ezért kétségek merülnek fel központi reformokat kell Ukrajnában végrehajtani, amely az egyik legszegényebb ország Európában, és ezekkel a központi reformokkal, kormányzati reformokkal akarják a gazdasági fellendülést elérni, és ezzel szeretnék a kormányt minél tovább hatalomban tartani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most az egyéni hozzászólók következnek, Söfrin úr, két perc tessék. Uh, Köszönöm, Biztos úr, az ukrajnai fejlemények világosan tükrözik azt a régi mondást, hogy a hatalom hogyan korrumpálja az embereket, az abszolút hatalom abszolút korruptá tesz. És a választások óta, Janukovics elnök úr megválasztása óta, ami történt, azt hiszem ebbe az irányba mutat, a hatalmat koncentrálják, központosítják. És ez egyre inkább megdöbbentő, hogyha látjuk az elnök választási eredményeket, amelyekben egy pici többséget szerzett, látszott, hogy délen és keleten van támogatottsága, tehát csak ezeken a területeken és mégis, és ez az, ami megdöbbent engem az ukrán politikában, hogy mégis milyen irányban van itt elmozdulás, az alternatív hatalmi központokat marginalizálják, a médiát, a jogállamiságot, az ellenzéket, az állami adminisztrációt, mind-mind marginalizálják, ez mind érintette őket. A titkos rendőrség most már nagyon hatékonyan, nagyon széles körben beleavatkozik az ország ügyeibe. Ez bizony rossz jelek a jövőre nézve, különösen akkor, hogyha Ukrajna európai jövőt kíván magának, mert Janukovics úr, az Janukovics úr által felállított rendszer sajnos nem e felé mutat, hanem az ellenkező irányba. A változásokról azt lehet mondani, hogy valóban hoztak némi stabilitást, de egyre inkább egyfajta mozdulatlanságot hoz ez a stabilitás, és Janukovics úr persze javította a kapcsolatait Oroszországgal, de ezzel elfogadta azt is, hogy Moszkva alávetettjeként kell léteznie. És ez újdonság. Nem tudjuk, hogy az ukrán társadalom ezt az átalakulást elfogadja-e vagy sem. Köszönöm. Gracias, kolléga. Tiene un minuto para su intervención. Köszönöm szépen. Egy percre Szievics úr kap szót. zdarzyło na Ukrainie, czy... Köszönöm az ukrán fejlemények kapcsán fel kell tenni a kérdést, hogy ez pucs volt-e, vagy egy katonai hatalomátvétel, mert ilyen viszonyok álltak elő egyik napról a másikra, és a, az abszolút többsége mellett nem képzelhető el. Az afrikai és a dél-amerikai rezsimekre emlékeztet, de azért nem ennyire rossz a helyzet, Lepe úr, illetve Füle biztos hozzászóltak ehhez az ügyhöz, és úgy gondolom, hogy nem megfelelő a szóhasználat, mert Ukrajnában körülbelül 50 politikai formáció létezik, és mi a demokratizálódást szeretnénk elősegíteni. Meg kell mutatnunk a támogatásunkat, de nem ebben a formában. megértem, hogy Timoshenko támogatást kér, hiszen veszített a választáson, de nem ebben a formában kellene ezt biztosítani. Köszönöm. Kovál képviselő kapja meg a szót az ECR részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Füle, biztos úr. Köszönöm a konstruktív megközelítést Rebecca Harmsnak, és köszönöm, amit elmondott Ukrajna kapcsán. Az összes adat ebben az ügyben az, azt mutatja, hogy Ukrajnában a választások a rendes menetben zajlottak le mm, szabályosan, és a következő választásokra készülődve sem szabad ezt szem előtt téveszteni. Azt hiszem, hogy nagy hiba lenne a, a parlament részéről, hogyha a néppárti álláspontot vállalná fel, mert ez nem segíti az ukrán fejleményeket. Én úgy gondolom, hogy az ukrán barátainkat kéne támogatni és segíteni, és ebben a keretben eh, alkalmazni szükséges azokat a kritériumokat Ukrajnára, amelyek egységesen érvényesek az európai tagállamokra, az európai államokra. Az ukrán emberi jogi helyzettel kapcsolatban két problémát látok, és ez mindig elszokott itt hangzani. Meg kell értenünk a következőt. Az ukrán kollégáknak látniuk kell, hogyha Európához szeretnének felzárkózni, akkor az emberi jogi normákat az Európai Unióhoz hasonlóan kell biztosítaniuk. Látható a konfliktus az ukrán közvéleményben, és az Európai Parlament természetesen ezzel e, szembenéz, akár kék, akár narancsszínű e, frakciókról van szó, és hogyha Európához szeretnének csatlakozni, akkor nem lesz olyan gyors a folyamat, de még kezet nyújtunk. És Rebecca Hans azt mondja, e, annyiban egyetértek, hogy ebben a hangnemben megfogalmazva az állásfoglalás a választások után ez legfeljebb egy egységes álláspontot tükrözhet, illetve látni kell mind a két oldalt. Az Európai Parlament nem kéne, hogy ennyire belefolyjon az ukrán eseményekbe. Az elnök félbeszakítja, és Vajdere asszony kapja meg két percre a szót. Ukrajna ir valsts ar lielu strateģisku nozīmi Eiropas Savienībā. Ukrajna stratégiai szempontból nagyon fontos az Európai Unió számára, és ezért nem figyelhetjük ölvetett kézzel az eseményeket ebben az országban. Október 1-én több tízezer ukrajnai tiltakozott az utcákon az alkotmányos reformok ellen, amelyeket Janukovics úr kezdeményezett. Ezek a reformok, ezeket a reformokat nem előzte meg semmilyen demokratikus folyamat, és a Velencei Bizottság előírásainak meg sem felelnek meg. Ukrajnai barátaink most komolyan aggódnak a választások miatt, és komoly agályaik vannak, amiatt is, hogy a hatalmon lévő pártok politikai célokra használják fel a bírósági, az igazságszolgáltatási rendszert, és éppen ezért van erre az állásfoglalásra nagyon nagy szükség most. A hatalmon lévő koalíció az ellenzéki javaslatot félresöpörte. Az ellenzéki javaslat az lett volna, hogy Ukrajna Európai Uniós tagállam legyen, és ez legyen a prioritása. Az Európai Uniónak segítenie kell ezt az országot, segítenie kell a média szabadságát. Hogy lehet, hogy elhat elő az a helyzet, hogy valaki a titkosszolgálatokat vezetés közben médiabirodalmat hoz létre magának. Ez nem egy demokratikus ország jellemzője. Természetesen pozitív lépések is vannak. Például a vízummentességet be lehetne vezetni a gazdasági együttműködésre, különösképpen a figyelemmel az energiaszektorra, és támogatni kellene a demokratikus fejleményeket Ukrajnában. Ez kellene, hogy a következő állásfoglalás feladata legyen, amelyet a választások után fogadunk el, és ott a többi fontos kérdést tárgyaljuk. Tengo a dos colegas que quieren hacerle usted una pregunta, si quiere. Köszönöm szépen. Két kollega szeretne kérdést föltenni. Kérdezem Fátere asszonytól, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket. Két kollega szeretne tehát önök, önnek kérdéseket föltenni. Válaszol a kérdésekre? Igen, jó. Szívics úr. I have a very simple question because I, I, uh, Egy nagyon egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Lehet, hogy tolmácsolási helyzetnek köszönhető, de én úgy értettem, hogy az ukrán kormány elutasítja az EU tagságot. Úgy tudom, hogy az elnök, illetve a hivatalos közlemények az ukrán parlament részéről már régóta azt a politikát tükrözik, hogy az egyik kiemelt prioritás Ukrajna számára az EU tagság. Tehát vagy félreértettem önt, vagy ön értette félre az ukrán elnököt. Elnök, köszönöm szívét, eh, úr, eh, Vágyékó asszony, fél percben legyen szíves válaszoljon labprāt precizēs šo jautājumu. Acīm redzot, tas ir neprecīzs tulkojums bijis. Nos, szeretném akkor egyértelműen közölni, hogy itt tolmácsolási félreértésről van szó. Az ukrán elnök valóban azt mondta, hogy ő kész az EU-val együttműködni, de ez nem politikai prioritás az ukrán ráda döntése szerint. A Hámsz asszony? Ön is szeretne föltenni kérdést? Három, 30 másodpercben megtehet. Azt szeretném kérdezni a kolléganőtől, hogy most miután egy szövegben kifejezésre juttattuk azt, hogy az elnyomásokkal, illetve a hatalommal való visszaéléssel kapcsolatos csalódottságunkat megfogalmaztuk. Mi szól az ellen, hogy, 14, hogy két hét múlva elutazzunk Ukrajnában, ezt a szöveget vigyük magunkkal, ez alapján ott tárgyalásokat, megbeszéléseket folytassunk, és utána döntsük el, hogy mit, mit csinálunk. Az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy ez a legjobb eljárás, ez a leginkább eredménnyel kecsegtető eljárás, főleg, hogyha demokratikus folyamatokra akarunk befolyással lenni. Tessék, megadom a szót Vágyere asszonynak. Én személy szerint nem tudom, hogy az ukrajnai csúcs találkozón való részvételünk után engem nagyon aggasztanak ezek a jelzések. Megkaptuk a Központi Választási Bizottság beszámolóját az NGO-król, és szeretném kifejezésre juttatni az aggodalmainkat. Meg vagyok győződve arról, hogy a regionális választások sokkal demokratikusabbak lesznek. Persze, elmehetünk két hét múlva Ukrajnába az állásfoglalásunkkal, ezt senki nem akadályozza meg. Senki nem akadályozza meg azt sem, hogy egy új állásfoglalást fogadjunk el. Ez a helyzet, a demokrácia egyre romlik. Elnök? Azt hiszem legjobb lenne, hogyha a spontán hozzászólások során szólnának hozzá. Nem lehet úgy vitázni, hogy 40-en jelentkeznek kék kártyával. A többi képviselő is szeretne hozzászólni, akik a hozzászólási listán van, vannak, és nekik is joguk van ugye hozzászólni. Kérem, próbáljanak majd meg a spontán hozzászólások során hozzászólni. Tessék, megadom a szót Vigyenin úrnak. Azt mondanám, kedves kollégák, hogy látható ebből a vitából, hogy nincs rá szükségünk, nincs itt az ideje ennek a vitának, és különösképpen nem állásfoglalások elfogadásának lenne itt az ideje holnap. Hadd emlékeztesek mindenkit, hogy hat hónappal ezelőtt még szabadesésben volt ez az ország, gyakorlatilag a káosz előtt gazdasági, pénzügyi instabilitás, még azt is mondhatnám, hogy nagyon mély válságban voltak, és most teljesen más a kép el kell azt ismernünk, hogy ez a kormány néhány hónap alatt visszatérítette az országot a rendes útra, stabili, gazdasági, pénzügyi stabilitást teremtett. Persze vannak problémák, ezt nem tagadjuk, de azt is el kell ismernünk, hogy hallják ami hangunkat, tettek már kiigazító intézkedéseket, megfogalmaztuk ugye a választójoggal kapcsolatos kritikánkat, bizonyos választójogi gyakorlattal kapcsolatban, és meg fogják hallani a mi hangunkat, akkor is, hogyha nem nyavajgunk minden egyes alkalommal, hanem tisztességes módon közelítjük meg Ukrajnát. Tehát szerintem nem teszünk magunknak egyáltalán szívességet, hogyha most ezt elfogadjuk. Rossz lesz annak a bizottság, parlamenti bizottságnak a helyzete, amelyik Ukrajnába utazik nem sokára, mert alássuk a saját szerepünket azzal, hogy egy ilyen állásfoglalást tíz nappal a választások előtt elfogadunk. Soha nem volt még ilyen, és teljesen világos kísérlet arra, hogy a választásokat befolyásoljuk. Ezt nem lehetne megengedni, nem szabadna megengedni, hogy a parlament ilyen játékokban vegyen részt, úgyhogy én azt javaslom, hogy halasszuk el ennek az állásfoglalásnak az elfogadását. Arra kérem a Parlamenti Együttműködési Bizottságban dolgozó kollégákat, hogy beszéljenek a többi munkatársukkal, hogy mindenki tisztában legyen ezekkel a kérésekkel. Az elnök elveszi a mikrofont. Por un minuto y medio el señor Ungureanu. Másfél percben Ungureanu úrnak ad meg a szót. Az új ukrán hatóságok csak a nevükben újak, mert az autoriter gyakorlathoz térnek vissza, és ez végig söpör az országon a, a helyhatósági választások veszélyeztetik az ellenzéknek a részvételét, és de facto prezidenciális rendszert vezettek be alkotmánymódosítással, és a médiát, illetve a civil társadalmat folyamatosan nyomás alatt tartják, és az ukrán titkos szolgálat visszatért a régi szovjet időszakhoz. Tehát elnök úr, itt az ideje, hogy egyértelműen hangot adjunk aggájainknak egy állásfoglalással. Az ukrán hatóságok meg kell, hogy hallgassák azt az üzenetet, hogy az EU-val való szorosabb kapcsolatokat e, nem lehet kizárólag baráti nyilatkozatokkal támogatni, mert az EU-nak nem lett megbízható partnere a jelenlegi felállás mellett, különösen a stratégiai fekete-tengeri térségben az ukrán kormány elnök. Svoboda úr következik a szocialista frakció részéről egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindennyien tudjuk, hogy eh, mi a felelősségünk, és ennek meg kell felelnünk. Az ukrajnai eh, államban a jogállamiság, a média szabadság, a sajtószabadság rendkívül fontos, és ezt meg kell valósítani a kormánynak. Az ellenzéknek is fontos feladata van, helyes információkat kell eh, közvetíteniük. Voltak olyan megállapítások, amelyek egyáltalán nem feleltek meg a valóságnak, rossz, helytelen információkat közvetítettek az újságok, és nekünk nem szabad a belpolitikai vita részévé válnunk. Ennek semmi értelme, ezt mondom a néppárti kollégáknak. Nem szabad pártpolitikailag az egyik vagy a másik felet megvédeni, nem ez a feladatunk. Jövő héten a külügyi bizottságban a külbil, külügyminiszterrel fogunk találkozni, és aztán a parlamenti közös bizottság utazik el Ukrajnába. Gáler úrnak mondom, mindig azt mondjuk a választások után, hogy jól vagy rosszul folytak a választások. A választások előtt azt mondani, hogy majd rosszul folynak a választások, nem ez a feladatunk. Kérem, hogy legyen sportszerű, mint amilyen sportszerű mindig is szokott lenni ebben a kérdésben, és kérem, hogy ezt tartsa figyelembe. Elnök. Kék kártya ez, Gáler úr? Kérdezem, kék, kék kártyát mutat? Igen, igen. Jó. fél percet tudok adni a kérdésére. E, Elnézést, én inkább a spontán felszólalásokba szeretnék hozzászólni, akkor egy percem lenne. Jó, de már nagyon sokan jelentkeztek, kétszer annyian jelentkeztek a spontán hozzászólásokra, mint ahányan felszólalhatnak. Most Kolevenszka Preminszka asszony következik. a Ő viszont nincs itt a teremben. Hát akkor legyen, ami lesz, Kacsevszka eh, képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Aki nem ismerte a szocialista rendszert, nem is tudja megérteni, hogy milyen helyzet alakult ki a nép számára hogy folyamatosan korlátozzák a jogok érvényesülését a médiában, illetve a személyszabadságot is. Ez annak nem érthető, aki nem élte át. A mai hozzászólásokból is ez bontakozik ki Ukrajna kapcsán. Persze értékelni kell az apró változásokat, de a nemrégiben lezajlott demokratikus választások kapcsán, amelyet mi, mint európai képviselők is személyesen nyomon követhettünk. Több tízezren számítanak ránk Ukrajnában, várják a támogatásunkat, a szabadságjogok érvényre jutását. Én lengyelként is támogatom ezt, és büszke vagyok rá. Elnök Mavran Nikolaos következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném elmondani az állásfoglalással kapcsolatban, hogy túlságosan rövid idővel vagyunk a választások előtt, és ez a EU és a ukrajnai kapcsolatokra hatással lehet. El kell ismernünk, hogy problémák vannak, de valóban demokratikusan történtek ezek a választások, és a mostani választásokra is demokratikus szabályok vonatkoznak, tehát joga van az országnak arra, hogy az erőfeszítéseit folytassa. Az állásfoglalást szerintem vissza kellene tartani a választások utánig. Köszönöm, mondja az elnök úr. A következő felszólaló Ovié úr. Mikro, mikro. Tänan, härra president, mul oli küll küsimus oma heale... Nos, a képviselő kollégámtól szerettem volna megkérdezni, Vajdere asszonytól, de most önökkel osztom meg, hogy mi az, ami engem aggaszt. Az, hogy az Ukrajnáról szóló állásfoglalást ma vagy holnap szeretnénk elfogadni. Ez rossz időzítés, mert az Európai Parlamentet figyelő ö, ukránok ezt nem értékelnék nagyra, nem is értenék meg. Ez a tervezet a hangvételét tekintve nem a megfelelő, nem a legjobb megközelítés, sőt több tévedést is tartalmaz. Vájdere asszony említette, hogy a Velencei Bizottság elnöke az alkotmánymódosítást kritizálta, és az a véleményem, hogy a képviselő asszony saját megrökönyödésének adott hangzott, hangot, azonban ez a hivatkozás nem megalapozott. Köszönöm. Nos, tisztelt kolléga, én személy szerint Viganin úrtól eltérően úgy gondolom, hogy ez egy kiváló vita, és nagyon érdekesen zajlott. Lukácsievszka asszony hozzászólását is nagyra értékelem, és ez is mutatja, hogy valóban közösek a nézeteink. Svoboda úrnak pedig annyit tudok mondani, illetve Severin és Marek Sivét uraknak, annyit tudok mondani, mert ők jól értik a helyzetet, hogy az a választások előtt nem lenne szabad elfogadni egy rossz állásfoglalást, mert ez nem segíti a barátainkat. És Füle úrnak és Rebecca Harmsnak is igaza van, akik azt mondták, hogy látunk aggályos, aggasztó dolgokat, és ezeknek hangot lehet adni itt a tisztelt házban, és az ukrán barátainknak támogatást kell, hogy nyújtsunk. Az elnök félbeszakította, elvet a mikrofont. Kolicsik úr következik. Pamatujte se, kolegové, zkuste výjimečně přemýšlet. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, gondolják csak ezt végig. Egy héten belül nem lehet se törvényeket, sem a választási bizottság összetételét megváltoztatni. Mindig nagyon érdekes, amikor bizonyos politikai erők úgy gondolják, hogy a szövetségeseik az Európai Unión belül nem fognak nyerni. Akkor mindig azt, jele, mindig azt mondják, hogy félünk az ország demokratikus fejlődésé eh, miatt, aggódunk emiatt. Egyetértek Kaminski úrral. Azt kell elérnünk, hogy jobb eh, feltételeket teremtsünk a demokrácia fejlődése érdekében. Az a, ugye Egyeseknek nem tetszik az, hogy a demokratikus kormány támogatjuk Ukrajnában. Ezért én azt támogatom, hogy halasszuk el ezt a vitát, halasszuk el az állásfoglalást. Köszönöm, mondja az elnök. Paska úr, Paska úr következik. Ukrajna Köszönöm a szót. Elnök úr, biztos úr, Ukrajna Európához, az Európa az egyik legközelebb levő potenciális partner, és kultúrájában sokkal közelebb áll Európához, mint a törökök vagy az albánok. A narancsos politikai elők úgymond nyertek a legutóbb. Akkor Janukovics volt ellenzékben nagyon sokáig. El kell, hogy ismerjük, hogy lehet, hogy Janukovics úr emlékszik a korábbi időszakra, amikor őt a narancs forradalom távolította el, úgymond, és lekezelően kezelték, lekezelő módon bántak vele. De a gazdasági együttműködést a kölcsönös bizalomra kell alapozni. A kormánynak meg kell magyaráznunk, hogy az ellenzéknek is megvan a maga joga, helye egy demokratikus társadalomban és az ellenzéknek is meg kell magyaráznunk, az elnök félbeszakítja. Ügyrendi kérdés, Gáler úr. Mivel a nevemet megemlítették, ezért szerettem volna hozzászólni a spontán felszólalások keretében. Igen, a vitában meg fogja kapni ezt a lehetőséget. Obermeier úr következik most. Köszönöm szépen, elnök úr. Az energia közösség megalapításával valódi eh, európai piacot hoztunk létre a gáz és az ola, ö, eh, eh, a villamos áram területén, és ezt Kelet-Európa felé erősíteni kell. Ez jó, mert az elmúlt években volt néhány font, nagyon komoly probléma, főleg Ukrajna és Oroszország közötti gázvitában, és ez az európai államok gázzal való ellátását hátrányosan érintette. Világos volt az is, hogy az ár vitában Vászbitában, amikor nem szállítottak gázt egy ideig orosz részről, visszaesett a gázellátás Ausztriában is több mint 20%-kal. Itt nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ellátás biztonságát eh, garantáljuk. A tagállamok biz, ellátási biztonsága nem lehet az Oroszország és Ukrajna között folytatott árvitában egy játékszer. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tagállamok ellátását biztosítsák. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Csimászony következik. Европейският парламент винаги е подкрепил Украина в нейния път към демокрация. Tisztelt elnök úr, az Európai Parlament mindig támogatta Ukrajnát a demokratizálódás útján, a jogállamiság területén, és olyan országként, amely osztja az értékrendünket. És a választások kapcsán a demokratikus eh, szabályok betartását, illetve a jogállamiságot, a parlamenti működést tudjuk értékelni, és örülünk neki, hogy Ukrajnába meghívták a független megfigyelőket, és oda fogunk figyelni a demokratikus választások lefolytatására, illetve az ukrán intézményeknek a hitelességére. Ukrajnának a különböző hatalmi ágak közötti egyensúlyt és a fékek ellensúlyoknak a működését is garantálnia kell. Az Európai Unióhoz közelítve a reformokat előre kell mozdítani, és az EU támogatása garantálhatja ezek sikerét. Köszönöm. Köszönöm. Blinkevics Jute asszony szó. Ačiū, ponia pirmininkė. Praeitą savaitę Ukrainos... Köszönöm szépen, elnök úr. Múlt héten ukrán, az ukrán elnök nyilatkozatot tett, és rögzítette ebben, hogy az EU csatlakozás Ukrajna egyik kiemelt célja. Nem szabad eltávolítani ettől a szándékától, és több területen előre kell természetesen lépni az emberi jogok, a korrupció elleni küzdelem területén, a jogállamiság területén, de hogyha az Európai Parlament állásfoglalást szeretne hozni, akkor nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajnától nem szabad egyelőre túl sokat kérni és becsukni az ajtót Ukrajna előtt. Inkább párbeszédet kell folytatni, és partnernek tekinteni az országot. Köszönöm. Weigel úr következik. Gospod je velika in pomembna država partnerica Evropske unije. Köszönöm elnök úr. Ukrajna nagy ország, az Európai Unió jelentős partnere. Nem fér hozzá kétség, hogy európai jövője van, és nem tennénk ennek az országnak jó szolgálatot most. Nagyon komolyak, komplikáltak a belső struktúrák, a történelme is elég nehéz, tehát ne engedjük azt, hogy bizonyos ideológiai viták fogságába essen. És éppen ezért gondolom, hogy kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazunk, gondoljuk át alaposan, hogy mit teszünk, ugyanúgy, mint bármilyen más ország esetében, ahol demokratikus választások következnek. A természetesen az ellenzék mindenütt elégedetlen, hogyha nem jut hatalomra, de kaphat lehetőséget a jövőbeni következő választásokon. Ezért szerintem nem jó, hogyha csak az egyik fél érveit hallgatjuk meg és hallgassunk a józan észre. Köszönöm, Tenek a szó. Elnök úr, Ukrajna komoly partnerünk, és én is nagyon remélem, hogy egyszer az Európai Unió tagja lehet, de vannak aggájaim, ahogy mások is mondták, az a kapcsolatban, hogy mennyire megfelelő most állásfoglalást elfogadni a választások előtt. Az LCR e frakció több módosító indítványt is benyújtott, hogy kiegyensúlyozottabb és kevésbé ismétlődő állásfoglalás legyen ez, amely önmagát ismétli. Janukovics elnököt megválasztották, valóban vannak autoritárius kezdeményezések, megpróbálja a sajtót elnyomni, és így tovább a titkos szolgálatot, egy oligarha vezeti, aki politikai célokra használja, és így tovább. De a nyugat nagyon komolyan figyelemmel követi az eseményeket, és Janukovics úrra most nagy nyomás nehezedik. A narancs forradalom öröksége még mindig nagyon erős, erős a civil társadalom, ez egy erős társadalom. Mindenki tudja, én az ellenzéki vezető szereplőkkel napi kapcsolatban vagyok, és Tudom, hogy mi a helyzet. Nem szólhatunk bele a hétköznapi politikai ügyekbe, mert ez aztán rossz következményekre vezet. Köszönöm, mondja az elnök, és Kolakovinszkinszka asszonyi a szó. E, Köszönöm szépen. Nos, ugyanazok az érvek hangzottak el az elnöki választás előtt is, mint amiket most hallottunk. azt mondtuk, hogy a választások előtt nem érdemes állásfoglalást elfogadni a parlamentnek, hanem majd utána alkossuk meg ezt. És így támogassuk az ellenzéket az emberi jogi törekvéseiben, a szólásszabadság érvényre juttatásával és a jogállamiságnak a támogatásával. Látnunk kell azonban már, hogy ezek a korábban említett célok nem valósultak meg. Tehát nem szabadna, hogy hagyjuk, hogy a demokrácia tovább gyengüljön. És most az önkormányzati választások valóban ennek a veszélyét eh, vetik fel. Jogsértések várhatók. Elnök, köszönöm, képviselőasszony. Most pedig tovább lépünk a spontán hozzászólások körét követően meghallgatjuk a reakciókat a különböző képviselői hozzászólások. Thank you, Mr. Chairman, uh, for, uh, giving... Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy meghallgathattam az itt elhangzott felszólalásokat. Nagyon érdekesen alakult a vita, három részre osztanám a dolgokat. Először is Belder úr kérdésére konkrétan reagálnék a gazdaság, illetve üzleti környezet ügyében. Maradtak még tennivalók Ukrajnában ezen a területen, ez nyilvánvaló. És ezt a kérdést én már számos alkalommal megfogalmaztam, illetve megválaszoltam akár a társulási tanács, illetve egyéb találkozók alkalmával. Legutóbb Azarov miniszterelnökkel múlt héten tárgyaltam erről. És számos egyéb kérdés is maradt még a közbeszerzési törvény például, és hogy különböző módosulások vannak az ukrán parlament előtt, jogszabályváltozásokról vitatkoznak. Sok tennivaló maradt még a jogállamiság terén is. És nagy érdeklődéssel követtem természetesen nyomon a Mitál esetét az utóbbi időkben, a napok során. Aztán további tennivalók maradtak még az ügyben is, hogy teljesítsék az ígéreteket áfa ügyben, amely ugyancsak bosszantó kellemetlenség a vállalkozásaink számára. Aztán az ukrán hatóságokkal tartva a kapcsolatot rendszeresen tárgyalásokat folytatunk. Természetesen törekszünk arra, hogy az európai befektetők és üzleti körök védelmét is ellássuk. Másodszorban nem könnyű folyamatról van szó. Az ukrán-EU közeledés, illetve együttműködés nem egy könnyű folyamat, és valóban egy hosszan tartó lépéssorozatról van szó. Az európai jövő meglebegtetése segíthet, de ennek nem várható konkrét eredményei, ami inkább hathatós az, az Európai Uniónak a fokozódó szerepvállalása Ukrajnában. Mert valóban támogatásra, van szükségük. Időnként a realitással szembesíthetjük őket, illetve tudtukra adhatjuk, hogy erre számíthattok tőlünk, viszont nem lenne szabad, hogy hamis vitákat indítsunk el. Végül is a stabilitásnál mi lehet fontosabb, vagy az értékrend melletti elkötelezettség. És ezzel a harmadik kérdéskörre térnék rá. Ki vagyok én? hogy kommentáljam a tiszteltház állásfoglalás tervezetét. De úgy gondolom, hogy az iménti vitának a léte már értékes jelzésként szolgálhat. Mert úgy gondolom, hogy a tisztelt ház képviselő hamarosan Ukrajnába látogatván ezeket az üzeneteket hatékonyabban tudják átadni. És ez már önmagában egy értékes lehetőség. És az értékes üzenet hatására arra számíthatunk az ukrán kollégáktól, hogy az október 31-ére kiírt helyhatósági választások során ismét a demokratikus normák érvényesülnek, majd megerősítve az ország ilyetén megítélését, és ezzel zárnám. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm, tisztelt biztos úr. És most a 151-es eljárási szabály szerint Gáler úrnak adom meg a szót. Kérem, hogy röviden és célra törően fogalmazza meg a mondani valóját. Ja, vielen Dank. Ich wollte eine Reaktion zum... Köszönöm szépen. Szerettem volna Szoboda úrnak válaszolni, mert ő az egyik, az ő egyik felvetése nem volt teljesen helyén való. A néppárti állásfoglalásban hivatkozunk a Velencei Bizottságra, én megnéztem, hogy pontosan mi is szerepelt ebben. El is távolítottuk ezt az állásfoglalásból, tehát látja majd, hogy ez nem releváns itt a vitában. De szerettem volna valami világosat mondani a szocialista frakciónak. Az alkotmányos módosításokról ön beszélt, de a titkos szolgálat áldozatairól mit mondunk, vagy azokról a pártokról, amelyeket egész egyszerűen kizárnak a választásokból. Ezt már a választások előtt is lehetne kritizálni. És hogyha ez megtörténik, akkor nem mondhatjuk azt, hogy az európai normákat betartották. Igen, hát akkor most ön személyesen utalt Svoboda úrra, úgyhogy akkor neki is lehetővé teszem, hogy ugyanilyen szabály értelmében szólhasson. Svoboda úr, kérem tartson be egy, az egyperces határt. Köszönöm szépen, nem akarunk itt párbeszédet folytatni. Káler úr, de legalább olyan információkat eh, kell, hogy kapjon, Eh, amelyek alapján megfelelő eh, döntést hozhat. Teljesen világos az álláspontunk, a mi frankcióknak is eh, világos az álláspontja a titkosszolgálatok ellenőrzésével kapcsolatban. Valóban közösen, széles körben szeretnénk állásfoglalást elfogadni. A kis többség nem biztos, hogy elfogadható. Kérem, hogy ezt gondolja végig még egyszer. Köszönöm szépen, Szvoboda úr. Ezzel a hozzászólással lezártuk ezt a napirendi pontot, hat állásfoglalási indítványt kaptunk. Egyet a liberálisoktól, egy GUE, egy zöld, egy szocialista, egy konzervatív reformista és néppárti. Ezzel ezt a pontot lezárom, és holnap fogunk szavazni erről a kérdésről. 6-7 perc szünet van. Kérem mindenki pihenjen egy kicsit, igyon egy pohár vizet, és 18 órakor folytatjuk a tanácshoz intézett kérdések órájával. Köszönöm, kedves kollégák! Pues muy bien.